Perché... Sì. Per favore, colleghi. Kérem, kollégák, foglaljanak helyet. Kérem újságíró, illetve fényképész barátainkat is, hogy hagyják szabadon a teret. Nagyon jelentős napunk van, szorít minket az idő, éppen ezért nem tékozolhatunk el több időt várakozással azokra verven, akik nem voltak pontosak. Köszönetet mondok jelenlétért, és egyben üdvözlöm Eston asszonyt, a bizottság alelnökét és főképviselőjét, aki óramű pontossággal befutott 15 óra 00 perckor. Itt van tehát a külügyi szakbizottság előtt a főképviselő asszony, és az jelzi annak fontosságát, amely, amit valamennyien tulajdonítunk annak a témának, amit ma be fog mutatni, azaz az Európai Külszolgálat létrehozása, ez a téma. Ez jelentős és fontos téma, és az is fontos, hogy gyakori kapcsolattartásra kerüljön sor közöttünk, hiszen számos előző alkalommal elhangzott, és az alelnök meghallgatása során is elhangzott ez, hogy a parlament nagyon következetesen és korrekt módon óhatja ellátni funkcióját, azaz, hogy hozzájáruljon az Európai Külszolgált létrehozásához. Reméljük, hogy virágos határköz, hatáskör megosztásra kerül sor majd ezen a területen. Most tehát alkalmunk nyílik ezen javaslat értékelésére, és reméljük azt, hogy a főképviselő asszony a parlament előjogait figyelembe veszi, valamint azt a demokratikus kontrollt is, amelyet számunkra a szerződés biztosít. Az ülésre meghívtuk nem csupán a külügyi szakbizottság tagjait, ahogyan ez szokásos, hanem az alkotmányos ügyek, a költségvetési szakbizottság, a költségvetés ellenőrzési szakbizottság, fejlesztési szakbizottság, nemzetközi kereskedelmi bizottság, nőjogi bizottság és jogi szakbizottság tagjait is. Nem akarok minden egyes alkalommal ellen, elnézést kérni önöktől, de nagyon szigorúan kell magamat tartani a felszólalók listájához és a szoros időkeretekhez. Tehát elnézést kérek kollégák, de hogyha nem tartják tiszteletben a felszólási időt, akkor sajnos félbe kell, hogy szakítsam önöket, miközben befejezik előadásukat, illetve hozzászólásukat. A találkozó záró részében pedig 20-25 percet biztosítunk arra, hogy összefoglaljuk a külügyi külügyminiszteri tanács eredményeit, amelyre tegnap került sor. Ez, lett, ez lesz tehát az a két téma, amelyel foglalkozni fogunk. Úgy tűnik, hogy megadtam a szükséges útmutatásokat ahhoz, hogy megkezdhessük munkánkat, és további késlekedés nélkül meg is adom a szót a főképviselő és alelnök asszonynak, Eston asszonynak tessék. Uh, chairman, uh, honorable members. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma a külügyi szakbizottság ülésén ismét részt vehetek. Nagyon fontos vita elébe nézünk az Európai Külügyi Szolgálat felállításáról. Hogy az elnök úr elmondta, az ülés végén megragadom majd a az alkalmat, és tájékoztatom Önöket a külügyi tanács tegnap esti üléséről. Először az Európai Külügyi Szolgálatról szeretnék beszélni. Tegnap erről is szó volt, a tanács és az általános ügyek tanácsának közös megbeszélésén. Két héttel ezelőtt a plenáris ülésén az általános külügyi politikai vitára került sor Strasbourgban, és elnök úr, én gratulálni szeretnék önnek azért az átfogó támogatásért, amelyet az ön jelentése a szavazáson kapott. Ezen a vitán az Európai Külügyi Szolgálat eh, felállítása nagyon fontos feladat. Eh, ez egy életben egyszer megadatott lehetőség. Egy olyan lehetőség, amely az összes eh, eszközt összevonja, gazdasági és politikai eszközöket, a fejlesztési politikát és a válságmenedzsment politikáját egyetlen egységes politikai stratégiába. A legfőbb szavaknak a szinergia hatások maximálisának kell lennie. Fontos, hogy a súlyos bürokratikus terheket csökkentsük, és fontos, hogy a helyszínen az érintettek ennek a stratégiának a legjobb hatását érezhessék. Úgy érzem, hogy az Európai Külügyi Szolgálat felejtes azt is mutatja, hogy az Európa, az Európa, hogy Európának a hatalom eltulódásához igazodnia kell a világban. Az államok törékenyek, világjárványok törhetnek ki az energiátes biztonság, az illegális bevándorlás, a gazdasági világválság, nagyon sok olyan pont, amely mindenkit érint. Az Európai Külügyi Szolgálat felállítása mögött az az elgondolás áll, hogy ezek az ügyek mind összefonódnak, éppen ezért átfogó stratégiára van szükség a megoldáshoz. Fontos, hogy ezeket a stratégiákat, illetve a helyszínen a fellépést megfelelő mértékben erősítsük. Fontos a megfelelő kapcsolódási pontokat megtalálni a különböző politikák között, és ezáltal európai hatást érhetünk el. Hogyha az izolációt sikerül leküzdenünk, akkor megoldhatjuk a nemzetközi hatásgyakorlás kérdését is. Fontos, hogy a Lisszaboni szerződés eredeti elképzeléséhez ragaszkodjunk, és fontos, hogy egy hatékonyabb, erősebb európai politikát alakítsunk ki. Nem szabad az ambícióinkat visszavágni, hanem eh, fontos, hogy olyan eszközöknek a birtokába jussunk, amelyekkel feladatokat meg tudjuk oldani. A kollégák ebben a házban hasonló véleményen vannak, ebben biztos vagyok, és a plenárison folytatott vitát is nagyra értékeltem. Megmutattuk azt, hogy milyen közel állnak az Európai Külügyi Szolgálat kapcsán az elképzeléseink. Egy olyan szolgálatot szeretnénk létrehozni, amely Európát hozzásegíti ahhoz, hogy megmutassa erejét a világpolitika szinterén, és a globális biztonságpolitikai felelősségnek is eleget tehessen. Az Európai Unió külső kapcsolatainak összefogása és a meg kettőződések elkerülése fontos feladatunk. Köszönöm szépen ezt a korábbi Strasburgi vitát. Az elnök a konferenciájának ülésére is ellátogattam ott Strasbourgban, és eh, beszámoltam az európai külügyi fellépésről. Ez egy eh, zárt ülés volt, de nagyon sokan támogattak engem. Szeretnék egyetemen fogalmazni, tudom, hogy a parlamentnek világos elképzelései vannak az Európai Külügyi Szolgálatról, és önöknek teljes joga van ahhoz, hogy bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. Nem csak véleményt fognak adni az Európai Külügyi Szolgálatról, hanem kulcsfontosságú szerepet játszanak majd a költségvetés kapcsán és az együttdöntési eljárásban a pénzügyi szabályzat és a tisztviselők jogállásáról szóló szabályzat megváltoztatásában is. Az Európai Unió eh, külügyi fellépéséhez a közös kül- és biztonságpolitika számos aspektusa is hozzátartozik, és az Európai Külügyi eh, Szolgálat jelentős mértékben támaszkodni fog a parlament munkájára. A külső szolgálat, külügyi szolgálatban dolgozók ugyanolyan pénzügyi ellenőrzésnek lesznek alávetve, mintha a bizottságban dolgoznak. A tisztviselők mindegy, hogy az intézményekből érkeznek-e, vagy nemzeti külügyi szolgálatoktól, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel bírnak majd. Az Európai Parlament hatása éppen ezért nem csak ex ante módon nyilvánul majd meg a költségvetési eljárás kapcsán, hanem ex post módon is az ellenőrzött költségvetési eljárás kapcsán. Remélem, hogy egyszer mindenkor magunk mögött tudjuk hagyni azt az érvet, miszerint az Európai Külügyi Szolgálat kevésbé közösségi jellegű. Ennek pont az ellenkezője igaz. Minden egyes alkalommal, amikor a külügyi szolgálat a szerződések értelmében fog bizonyos ügyekkel foglalkozni az Európai Unió működésével, akkor ezek mind közösségi ügyek, és a szolgálat teljes mértékben tiszteletben fogja tartani a közösségi módszert, együtt fog dolgozni a, bizottság szolgálataival, épp úgy, mint hogyha a bizottság egyik folyigazgatósága volna. A döntések ezen a területen továbbra is bizottsági döntések maradnak, illetve a kollégium által benyújtott javaslatokra támaszkodnak. A parlament feladatai és hatásgyakorlása erőteljesebben érezhetőek majd a költségvetésben is, és nem lehet korlátozni a a parlament betekintési jogát sem az ügyekbe. Az Európai Parlamentet kívánjuk szolgálni. A delegáció vezetők az önök rendelkezésére állnak majd, amikor az anyaországot érintő kérdéseket vizsgál például az Európai Parlament. Én azt is tervezem, hogy minden egyes európai delegációnak lesz egy kontaktpontja az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokhoz. Az minden delegációnak utasításokat adunk, annak érdekében, hogy támogassák az Európai Parlament képviselőnek hivatalos látogatásait a tagországokban. Ezen kívül azt is felajánlottam, hogy az Európai Unió speciális képviselője és a senior delegáció vezetők eljöhetnének ebbe a bizottságba egy informális tapasztalatcserére, miután kinevezése kerülnek, de mielőtt elkezdik még munkájukat. Én hiszek abban, hogy ennek egyik legjobb példája ma fog megnyilvánulni, amikor két óra múlva önök találkozni fognak az Európai Unió új speciális képviselőjével és a kabuli delegáció vezetővel, Usaszkasz úrral fognak találkozni. A jövőben az új delegáció vezetője is találkozhatnak majd a, de- a Washingtoni Európai Delegáció vezetőjével. Az Európai Parlament teljes értékű szerepet játszik az Európai Unió külügyi fellépéseiben, politikai ellenőrzést illetően, és a szerződések ezt rögzítik, és én rendszeresen konzultálni fogok az Európai Parlamenttel. A legfőbb aspektusokat és választásokat illetően a közös kül- és biztonsági politika területén is biztosítani tervezem azt, hogy az Európai Parlament elképzeléseit figyelembe vegyék. Tudom, hogy a fejlesztési politika egy olyan téma, amely Ilyet itt a parlament joggal nagyon fontosnak tartanak. Én konkrét javaslatokat tettem a szolgálat számára ebben a témában, és azt gondolom, hogy az Európai Unió külső fellépésének továbbra is szerves része kell, hogy maradjon a fejlesztési politika. Földrajzilag meghatározott deszkeket fogunk fenntartani, és bizonyos országokkal fenntartott kapcsolataink természetesen más jellegűek kell, hogy legyenek, mint más országokkal. Ezek a horizontális irodák nem fognak elvenni kompetenciákat, hanem ezeket a bizottságon belül az illetékes szolgálatok fogják ellátni, de stratégiai áttekintéshez segíthetnek hozzá bennünket ezek az irodák. És azt gondolom, hogy a programozást is elősegíthetik. Fontos a programozást a politikai, gazdasági és egyéb kontextusban kell látni, éppen ezért a külügyi szolgálatnak áttekintéssel kell rendelkeznie, és az említett geográfiai irodák, ezek meghatározott irodák az ő munkájukat segítik. A bizottság szolgáltat gondoskodnak majd a projektek kidolgozásáról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a felelősségvállalás eltolódik. Eh, én Pivax biztosra és Füle biztosra támaszkodom, majd a szomszédsági politika kialakításában a külügyi szolgálat az ő javaslataikat követni fogja, amikor a stratégiai programozást előkészít, és remélem, hogy ők meghallgatják az én gondolataimat is. Végezetül pedig a programra tett javaslatokat eh, közösen készítik el. Eh, én magam és az illetékes biztosok a bizottságon belül, és ezeket közösen nyújtjuk be. És az Európai Parlament bennünket közösen vonhat felelősségre, demokratikus felelősségre, eh, vonási folyamatot az együttműködési programjainkban eh, továbbra is érvényesítjük, ez legitimálja a politikánkat, és ez a típusú hozzáállás fennmarad a jövőben is. Amikor a parlament szerepének fontosságát hangsúlyoztam, akkor azt is meg szeretném említeni, hogy nem a parlament az egyetlen érintett, mint az jól ismert az Európai Külügyi Szolgálat a bizottság háttérmunkájára is szüksége lesz, és a tanácsban minden egyes tagország beleegyezésére. A megállapodások kidolgozása a különböző főhősök vagy érintettek között eh, nem lesz mindig könnyű, de azt gondolom, hogy ez megoldható, hogyha jó indulatról, jó akaratról teszünk tani, bizonyságot és rugalmasságról. Én azt javaslom, hogy a soros elnökség miután minden egyes intézménynek volt már ideje arra, hogy a jogi javaslatát megemészte, állítsa fel a szükséges jogi keretet a a négy érintett számára, a parlament, a bizottság, a tanács és jó magam számára. És a kulcsfontosságú elemeket ebben a keretben meg kell eh, jelentetni. Kollégák, keményen kell dolgoznunk a gyors végkövetkeztetések kidolgozása érdekében, és remélem, hogy minden még nyitott ügyre tudunk majd megoldást találni. Az állandó együttműködésre folyamatosan szükség van a bizottságon belül a szolgáltók között, a tagországok között, és önökkel egy nyitott párbeszéd keretében is. Hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor egy olyan szolgálatra van szükségünk, amely az értelem alapján működik. Nem csak engem fognak segíteni, hanem a bizottság eh, tagjait, az Európai Tanács elnökét, a RELEX főigazgatóságot, a tagországokat és az Európai Parlamentet is biztos vagyok abban, elnök úr, hogy eh, lesznek speciális kérdések, eh, a segítségnyújtási programokkal kapcsolatban, a költségvetésekkel kapcsolatban és a kezeléssel kapcsolatban. Én nagyon szívesen válaszolok ma az önök kérése, kérdéseire, és javaslataikat elviszem magammal. Azzal szeretném elnök úr befejezni a mondandómat, hogy Ferhofstadt úrnak, Brock úrnak szeretnék köszönetet mondani támogatásukért, és közösen sikerült átbeszélnünk az általuk, általuk is fontosnak tartott témákat. Nagyon hálás vagyok, ezért köszönöm. Grazie, signora alto rappresentante. Köszönöm, főképviselő asszony. Nagyon pontos volt megérkeztét illetően, és a felszólalási időt is nagyon pontosan betartotta. Az első körben következzenek a különböző szakbizottságok jelentéstevői. Elsőként Brock úr kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, az Európai Parlament végre akarja hajtani a szerződést, és egy olyan külszolgáltat létrehozni, amely átfogó, és annak a lehetőségét is magával hozza, hogy egy egységes politikát hoz létre a külkapcsolatok területén. Annak az a nehézség, hogy két jogforrás van a közösség és a kör, kormányközi jogforrás. És ezeket észszerű módon összeegyeztetni Eston asszony, nos ehhez csodát kell tennie együtt döntés eljárás során három intézmény részvételével, amely nagyon megnehezít ezt az ügyet. Azt hiszem, hogy egy sorpontot felsorolt ami a költségvetési jogot illeti, valamint a mentesítést. Hogyha még pontosabb lehetne, hogy a költségvetési szakbizottságbeli tagok talán után kérdezhetnének, például a politikai szavazati jogokat illetően a politikai intézményközi megállapodás keretében ahol is szintén részletesebb megállapodásokra van szükség, hogy a jövőbeni problémákat elkerüljük. Hogyha megállapodásra jutunk ezekben a kérdésekben, akkor az egész szolgálat pozícionálása megoldódhat, nem lehet hagyni a közösségi módszer feladását, éppen ezért megértésre találnak nálunk, hogyha ezen kérdések harmonizációjára törekednek. Kérdés azonban, hogy ki képviseli önt az ön távolítiben, hiszen mindenhol nem jelenhet meg. Közösségi kérdéseknél a biztosok lesznek azok, akik önt képviselik majd, vagy a, ahogyan mi ezt javasoltuk a szervezeti felépítésben, és a tanács oldalról ki fogja ezt megtenni? A főtitkár, a tisztviselő főtitkár, Nekünk egy politikai jellegű személyiségre van, lenne szükségünk, és nem lenne jó, hogyha a soros tanácselnökségre hagynánk ezt a feladatot a régi szabály értelmében. Elnök, köszönöm, Brak úr. Felhostat úr következik két percben. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy három fontos pont van az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásában, mindhármat hangsúlyoznunk kell. Az első a jogi alap, ami alapján ez működni fog. Politikai és költségvetési szempontból is fontos ez. Kinek lesz elszámoltatható ez a szolgálat, és ki adja a mentesítést ennek a szolgálatnak? Mindkét esetben a parlament a válasz, ez nagyon fontos. Tehát a jogalap így van megfogalmazva, és ezzel kapcsolatban további magyarázatra nincs is szükség. Az, hogy költségvetési és politikai szempontból elszámoltatható a parlamentnek, illetve hogy mi adjuk a mentesítést, ez elég. A második dolog, ami nagyon fontos, az az, hogy ambiciózus, nagyra törő külügyi szolgálatunk legyen. A szomszédságpolitika, a humanitárius segély és a fejlesztés három olyan politikai kör, ami rendkívül fontos. És semmi értelme olyan külügyi szolgálatnak, amiben például nem tartozik bele a szomszédpolitika. Hiszen a szomszédsági politikába azok az országok tartoznak, amelyek a legközelebb esnek az Európai Unióhoz földrajzilag, ez nagyon fontos. Egyébként felmerült a kérdés, hogy legyen-e esetleg egy kicsi, rendkívül bürokratikus és a bizottságtól független külügyi szolgálat mondjuk olyasmi, amiben Solana teljes személyzete úgy, ahogy van, újra munkát kap, vagy pedig lesz egy nagyobb külügyi szolgálat, amit a bizottsághoz kötünk, mivel ezt össze kell kötni valamilyen intézménnyel, már létező EU-s intézménnyel, és ez nem lesz feltétlenül bürokratikus, és ide tartozik majd a szomszédság, a fejlesztés és a humanitárius segély is. Mi nyilván is egyértelműen a második opcióra szavaztunk, mint ahogy az Brock kollégám is elmondta. A deputik szerepe nagyon fontos, és a parlament előtt politikailag elszámoltathatóak a deputik, és ők egyébként nem köztisztviselők lesznek. onorevole Köszönöm, Verhofstadt úr. Most pedig Rapkai, eh, Rapkai úr kap szó két percben. Igen, itt vagyok, ha keresnének. Kicsit bizonytalan vagyok, elnök úr, alelnök asszony, hogy hol is kezdjem, mert az én dosszim, azaz a személyzeti szabályzat nem talált általános elégedettségre. Alelnök asszony korábban azt mondta, hogy a nyitott kérdéseket a lehető leghamarabb meg szeretné oldani. Hogyha az egyetértés szellemére esküszünk, akkor ezeket a nyitott kérdéseket meg is kell fogalmaznunk. Mostanig én csak azt ismerem, és ez az alapom, hogy a Brock jelentésben ö, októberben határozatot hoztunk bizonyos dolgokról, ez tehát az én alapom. Azonban senki nem keresett velem kapcsolatot az önszolgálatából, és nem beszélt velem arról, hogy különböző vélemények uralkodnának e tekintetben. Tehát azt mondhatom csak, hogy még nincs ilyen javaslat, és amint hivatalos formában megszületik a javaslat a személyzeti szabályzathoz, nem tudom, hogy milyen forrásból, de kapunk majd dokumentumokat, amelyeknek a valóságtartalmát szintén nem ismerem pontosan. Tehát jelenleg még nem tudok részletekkel foglalkozni, egész egyszerűen csak arra kérném önt, hogy a lehető leggyorsabban kezdjünk megbeszéléseket arról, hogy ön, illetve a munkatársai, valamint a bizottság hol rendelkezik más elképzelésekkel ahhoz képest, amiről mi múlt év októberében határozatot hoztunk. És kérdésem, hogy mikor számolhatunk az önök hivatalos javaslatával ez ügyben, hiszen az számunkra is a lehető leggyorsabban szükség lenne arra, hogy ez a külügyi szolgálat felálljon és megkezdhesse a munkáit, de ehhez meg kell, hogy legyenek a szükséges feltételek. Elnök, Gressle asszony is itt van a teremben? Nem látom a teremben, ő következne most a Költségvetési Szakbizottság nevében nincs itt, akkor az ő távol létében megadjuk a szót Gualtieri úrnak, aki a bizottságot képviseli. Tessék két percben. Köszönöm, alelnök asszony. Ahogyan láthattuk a vita kezdetén is, az Európai Parlament az ön erős szövetségese lehet, mert az Európai Parlament hisz az erős külügyi szolgálatban, és nem gondolja, hogy az erős külügyi szolgálat elkerülhetetlenül kockázatot jelent a közösségi módszer szempontjából, sőt, azt hisszük, hogy ez egy esélyt jelenthet annak érdekében, hogy a közösségi módszert kibővítsük és fejlesszük. Úgy vélem, hogy ezen támogatáshoz itt vannak egyrésztről a különböző elképzelések a tagállamok, illetve a bizottság részéről. Nos, ez az a fontos, hogy az ön részéről világos hajlandóságot tapasztaljunk, hogy egy világos politikai paktumot kössön az Európai Parlamenttel. Egy politikai paktumot az egyes irányvonalakat illetően, amelyeket a jelentéstevők már bemutattak részben. Ez egyrészt vonatkozik a jogalapra, valamint arra a módszerre, amivel meg lehet valósítani a külügyi szolgálat Európai Bizottsághoz való kapcsolását, kiindulva már a költségvetésből, és meg kell határozni, hogy ezt a bizonyos interfészt hogyan lehet összekapcsolni, illetve kialakítani a külügyi szolgálat és a fejlesztési szakpolitika között, illetve a különleges képviselők kérdését is meg kell oldani, ami pedig a költségvetést illeti, nagyon fontos lehet annak a lehetősége is, hogy a jelenlegi KKBP költségvetést meghaladjuk, és a parlament ugyanazon a szinten lehessen a KKB vonatkozásában, és így módon lehetséges legyen az egyes missziók hatékony ellenőrzés a parlament által. Ennek köszönöm Gualtieri úr, most pedig Eston asszony következik 5 percben. Um, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük először Brock úr kérdését a költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban. Hát, uh, ahogy tudom, a konkrét válaszokat már is elmondom, amit pedig Ferhofstadt úr elmondott, abból kiemelném az elszámoltatható, a költségvetési és a mentesség szavakat és mentesítés szavakat, ezek valóban a legfontosabb alapelvei az Európai Külügyi Szolgálat és a Parlament kapcsolatának. Tehát remélem, hogy ezt egyértelműen megfogalmaztam, az agyamban természetesen egyértelmű a helyzet, tiszta a helyzet, és remélem, hogy ez megfelelő megfogalmazást is talál majd mindenhol írásban. Ami a bizottság, mint hatóság felelősségi köreit illeti, én, mint a bizottság alelnöke, tulajdonképpen én magam is letéteményese vagyok annak, hogy mindenki a saját felelősségi körének megfelelően járjon el, és itt most arról van szó, hogy ez az új szolgálat, ami létrejön, a valóságban, a mindennapokban hogy fog működni. Nagyon sok elemet kell összehoznunk, Európát kell képviselnünk, és azok, akik a helyszínen dolgoznak majd velünk, szintén így kell, hogy járjanak együttműködünk államokkal, civil társadalmi szervezetekkel, tehát tulajdonképpen végtelen a mi feladatkörünk és az együttműködés is. És mi úgy szeretnénk eljárni, hogy tényleg zöggenőmentesen haladjon a munka, hogy ne lehessen látni, hogy hol kattognak a fogaskerekek a különböző elemek között. Mint ahogy a szerződés is kimondja, minden egyes szervezetnek meg lesz a maga szerepe ebben a gépezetben. Mint ahogy már nagyon sok esetben elmondtam, az újságíróknak is időutazásra nem vagyunk képesek, úgyhogy visszafelé nem tudunk már változtatni, és egyszerre több helyen sem lehetek majd ott, de megpróbálok minden esetben megfelelő képviseletet biztosítani. Ez olyan probléma, amivel minden nap szembe kell néznem, nagyon sok helyre hívnak, és mindent megteszek annak érdekében, hogy konzisztensen elérhető legyek majd a parlament számára, és természetesen mindig előre tájékoztatok is önöket mindenről. De ezt nem tudom megígérni, hogy akárhányszor meghívnak, itt leszek, nem tudom, hogy itt tudok-e lenni, ahányszor csak szeretnék, vagy akárhányszor önök szeretnék, vagy akárhányszor, hát én remélem, hogy önök szeretnék. Ami pedig magát a képviseletet illeti, mindenképpen politikai képviseletről van itt szó, és itt már nem a Lisszabon előtti helyzetben gondolkodunk, hanem a Lisszabon utáni helyzetben. Tehát Lisszabon alapján kell megállapítanunk, hogy hogy kell együttműködniük az intézményeknek. Itt van a tanács, a bizottság és a parlament, mindenkinek maximális elkötelezettségre van szüksége, és együtt kell működnie minden kérdésben, ami való, valóban fontos. Ezt a politikai üzenetet az önök részéről maximálisan értem. Egyetértek, ambiciózusnak kell lennünk, mint ahogy azt Verhofstadt úr elmondta, ha nem vagyunk azok, semmi értelme az egésznek. A helyszínen meg kell tudni mutatni, hogy alkalmasak vagyunk a feladatok megoldására, az aggályok eloszlatására. Igenis prosperitást, biztonságot adunk a polgároknak, igenis biztonságban és jólétben fognak élni az emberek, nem csak Európában, hanem mindenhol. Ez a célunk. Ezt az alapvető célkitűzést fontosnak tartom, és rendkívül ambiciózus vagyok az új külügyi szolgálattal kapcsolatban, és ígéretet teszek arra, hogy betartjuk a kötelezettségeinket és felelősségi köreinket. A szomszédsági politika nagyon fontos, és itt kapcsolatban vagyunk a bizottsággal is, nem csak azért, mert a bizottság tagja is vagyok. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a szomszédsági politikát úgy megvalósítani, hogy sorba veszünk minden egyes felmerült ügyet, ahogy az felmerül. És hát elnézést kérek, hogyha megint a bürokrácia ellen szólok, nyilván valamennyi bürokrácia kell, de megpróbálok majd mindig rugalmasnak lenni, és önöktől is azt fogom kérni, hogy adjanak nekem rugalmasságot, hogy a helyszínen az adott problémákat meg tudjam oldani. Rapkály úr, természetesen kapcsolatban maradunk, és nagyon sok mindenről szeretnék még én is önről beszélni az egyenlő bánásmód és a munkahelyekhez való hozzáférés azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdések, és itt nyilván egyetértünk a parlamenttel, de erről fogunk majd beszélni. Gajcieri úr politikai paktumról beszélt, hát én pontosan ezt szeretném. És szeretném egyértelművé tenni, hogy politikai szinten szeretnék minél közelebb helyezkedni a parlamenthez, és természetesen a parlament politikai autoritását nem fogjuk semmilyen módon megcsonkítani. Köszönöm. Köszönöm, alelnök asszony. Elképesztő, hogy mennyire tiszteletben tartja a felszólalási időt. Remélem, hogy a koordinátorok is így tesznek. Majd másfél percet kapsz Franka úr. Köszönöm, elnök úr. Eston asszony amikor ellátogat ide december másodikán, akkor kötelezettséget vállalt arra, hogy a KKBP egy olyan könyvé válik, amelyet egy- együtt fogunk írni. Éppen Oscar Wilde híres mondatát idézhetem, mely szerint Masaya. Sosincs két lehetőséged arra, hogy első benyomást tegyél. Decirle que creo que sí se puede cambiar la opinión y que se ezen az ironikus szemponton túl annyit mondhatok, hogy mindenen lehet javítani, és talán itt lenne erre az alkalom ezt a könyvet illetően, amelyet majd együtt fogunk írni. A külügyi szolgálat létrehozását illetően ön ma délután fontos kötelezettségeket vállalt a költségvetés ellenőrzési jogát a parlament részéről, erre is kötelezettséget vállalt, és a delegáció vezetők tárgyában is, mely szerint a Kabul, illetve a washingtoni delegáció vezetőt formális meghallgatás keretében hallgathatjuk meg itt a parlamentben, és ez nagyon fontos számunkra, Ashton asszony. De azt is kérnem kell, hogy az Európai Külügyi Szolgálat átalakuljon egy olyan területen, amikor, ahol is nagyon erős harc folyik a tagállamok között. Szeretnék egy garanciát az ön részéről, hogy a közösség érdeket tartják majd szem előtt, és három kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban. Az energia, közlekedés és bevándorlási politika kül politikai dimenzióját hogyan akarják megszervezni? Mikor mutat be erre vonatkozóan konkrét javaslatokat, és mikor mutatja be nekünk az a helyetteseit? politikai jellegű személyekről van szó? Köszönöm. Honorable Vic. Elnök, Vigenin úr, következik másfél percben. Know that you're not generous. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Uh, uh, Mrs. Ashton, uh, uh Köszönöm szépen, tudom, hogy szigorúan bánik az idővel, úgyhogy rövid leszek. Köszönjük szépen Esten asszonynak a bemutatót, nagyon sok bíztató dolgot hallottunk, ugyanakkor azt is hallottuk, hogy vannak itt még olyan részletek, amiket el kell intéznünk, meg kell beszélnünk. Az új személyzet felvétele valóban érzékeny kérdés nem csak a tagállamok számára, hanem számunkra is, ugyanis mi vagyunk az európai polgárok képviselői. Azt szeretném megkérdezni, hogy a megfelelő földrajzi lefedettséget hogyan fogja majd biztosítani az új szolgálat személyzetén belül. Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő módon osszák el a helyeket az új szolgálatnál. Ez különösen fontos a kisországoknak és az új tagországoknak különösen figyelembe véve azt, hogy amikor véget ér majd a személyzet felvétele, akkor hogyan fogjuk tudni azon belül a megfelelő pozíciókat valamilyen méltányos módon kiosztani. Tehát, hogy a magas szintű posztokat földrajzi szinten megfelelő módon tudják elosztani, és nyilván ha azt mondjuk, hogy földrajzi, akkor itt valójában a tagállamok közötti megoszlásról beszélünk. Ami pedig az organigramot illeti, tudjuk, hogy ott volt a külügyminiszterek legutóbbi ülésén, és szeretném megkérdezni, hogy a külön megbízottakat jó ötletnek tartja-e, illetve hogy a külügyminiszterekkel mit tárgyalt meg ebben a tekintetben, hogy ne morzsolodjon szét ez a külügyi szolgálat. Szóval Köszönöm, Figenő úr. Lambsdorff úr kapszott másfél percben. De? Köszönöm szépen, elnök úr. Esten asszony, önnek nagyon nehéz a feladata. Egy kicsit egyrészt kül- külpolitikát kell folytatnia, és egy külügyi szolgálatot feláll- felállítania, pedig rövid időn belül nem irigylem önt. Éppen ezért annál inkább örülünk annak, hogy nagyon konkrétan kitért a parlament szeretére, és én ezt rendkívül pozitívnak tartom. Én három kérdést szeretnék megemlíteni, amelyek prioritást képeznek. Ön hogyan tervezi a koherenciát biztosítani, hogy tényleg egyhangon tudjunk felszólalni. Franka kollégához is szólok, nem gondolom, hogy egy nagyon hatalmas főtitkára van szüksége, hanem egy jó tímre. Ami pedig a bizottság szakpolitikáival való átfedést illeti, ön elmondta azt, hogy ami a programozást illeti, a stratégiai váltóállítást a felelős biztossal együtt a kollégium elé akarja vinni ezeket az ügyeket. Ez egy kettős kulcs, vagy ön a végső döntő, vagy igazából az illetékes biztos az, aki végső soron dönt. Én nem tartom rossznak egyébként ezt a kettős kulcs megoldást. Az Európai Külügyi Szolgálat tulajdonképpen egy kombináció, tulajdonképpen a külpolitikai, a külügyminiszter és a védelmi miniszter szerepének összevonása a nemzeti hasonlatot veszek. Én fontosnak tartom azt, hogy őket ellenőrizzük, és ne legyen a külös, kül- és biztonságpolitikával átfedés. Köszönöm. Köszönöm, Lambsdorff úr. Brandner kolléga következik másfél percben. You know, I could almost give the same speech as my colleague. Köszönöm szépen. Én ugyanazt mondhatnám el, amit Lambsdorff kollégám már mondott, és kérem, hogy ezekre a kérdésekre őszintén válaszoljon. Én egy olyan anyagra szeretnék támaszkodni, amelyel hivatalosan még nem rendelkezünk. A korreper organigramja nem, ez az organigram, ami nem rendelkezik az Európai Forrend, és egy prioritásra összpontosítanék, ez pedig a válságmenedzsment és a békefenntartó képességek. Kongóban, Koszovóban vannak misszióink, és a stabilitási eszközzel is rendelkezünk, és azt gondolom, hogy ezeknek az érintetteknek együtt kéne dolgozniuk. De egy közös keretre is szükségünk van, nem pusztán kell különvenni a bizottsági struktúrát, az önstruktúráját, és ezt egy francia főtitkár vezeti, aki teljhatalmú lesz, és utána pedig a bizottsági eh, eszközzel is felruházzuk, majd költséget is adunk hozzá. Ez elfogadhatatlan a számomra. Az új eh, struktúrák a tanácsi titkárságon belül nem segítettek bennünket különösebben. Tehát nem lehet két-három bizottsági tisztviselő, aki aláír mindenféle számlákat, ez is elfogadhatatlan. Mi szeretnénk egy erős válságmenedzsment egységet, és én szeretném önt ezekről a témákról megkérdezni, illetve minden egyes misszió esetében fontos, hogy külön költségvetési sort láthassunk. Köszönöm. Köszönöm. Brandner asszony. Tanak úr, következik másfél percben. Will be supporting your daunting challenge and set... A, a külügyi szolgálat ön támogatni, ön támogatni fogja, de mi a 14-es nyilatkozatot szeretnék megemlíteni a Lisszaboni szerződésből, mi szerint a közös közbiztonság politikában nem lehet új kompetenciákat meghatározni. Mi úgy érezzük, hogy a külügyi és védelmi politikának kormányközi ügynek kell maradnia, egyhangú döntésekre van szükség, a tanácsnak kell ezt vezetni az ön felügyelete alatt. És természetesen különböző költségvetési sorokra van szükség, a parlamentnek pedig joga van a demokratikus áttekintéshez és ellenőrzéshez, különösen a humanitárius aspektusokat tekintve a költségvetésben. A parlament beleegyezésére szükség van például a kereskedelmi és csatlakozási megállapodásoknál. Üdvözöljük az ön beleegyezését az Európai Unió delegációnak eh, vezetői körében eh, végzett ellenőrzéseket, de eh, aggódunk a blokk modell miatt, mi szerint a külügyi szolgálat adminisztratív szempontból igazából a bizottsághoz kapcsolódik, nem saját és sorra rendelkező különálló egység lesz majd. Az ön preferált modellje hogy néz ki? Azt gondolom, hogy a közös külön, biztonságpolitikában, közös biztonság és védelmi politikában alása a tanács elképzelését a brok jelentés. E mezzo. Köszönöm, mert képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm. A frakcióm kezdetben nagyon kritikus volt ezzel a szolgálattal szemben, legalábbis ami annak felépítését illeti a biztonság politika, a szervezet felépítése, illetve az, hogy a biztonságot ki kell venni. Véleményem szerint nem kellene ezt megtenni. Függetlenül a mi álláspontunktól jó lenne, ha ennek az előzetességnek véget lehetne vetni. A személyzeti szabályzatos probléma van a munkatársak munkába állításával is, sok dolog nincs meghatározva, vannak átmeneti dolgok, a hatáskörökkel is problémák vannak, a szervezeti felépítésben is ezekről lehetőleg hamarabb megoldást kell találni. például beszélünk a közelkelti látogatásról, ami nagyon fontos az Európai Uniónak, például a jeruzsálemi telepítésekről, és egy olyan szolgálatról ejtünk itt szót, ami még nem is létezik, mert nagyon nagy hatásköri problémák adódnak, és azt hiszem, hogy éppen ideje lenne annak, hogy ezeket a kérdéseket a lehető leggyorsabban megtárgyaljuk, azaz, hogy a külügyi szolgálatot hogyan lehet ellenőrizni. A 20. században nagy harcok dúltak a nemzeti parlamentek között, ezt át kell ö, vizsgálnunk. Itt az elnök félbeszakította a felszólalót, mivel túlépte a felszólalási időt. Az alelnök asszonynak 6 perce van, elnézést. Elnézést, még nem ön következik. Belder úr következik másfél percben. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de hoogvertegenwoordiger, mevrouw de vice. Köszönöm, alelnök asszony. A központi jelentőségű kérdés, hogy a tanács vagy a bizottság nevében jár el, hiszen kettős tisztsége van, de ebből a két tisztségből csak egy, tehát csak egy kalap lehet a fején, a másik a kezében lesz. Ön melyik oldalon szeretné inkább látni a külügyi szolgálatot, a bizottság vagy a tanács oldalán? Mert azt hiszem, hogy a kettő közötti külügyi szolgálat a legrosszabb megoldás lenne. Intézmény szempontból hogyan akarja rögzíteni ezt a külügyi szolgálatot a két intézmény között. Ezt nehéz megvalósítani, hiszen a kettős tisztség viselése ezen intézmény számára nehéz lenne. Mit választ tehát? Elnök, köszönöm, Belder úr, most pedig végre az alelnök asszony kap szót, 7 percben nehéz megoldani, de hogyha olyan ügyes volt, mint korábban, akkor ezt meg fogja tenni. Uh, thank you, Chairman. Uh, I'll try and deal with... Köszönöm, elnök úr. Szalafanka úrnak már második lehetősége van arra, hogy benyomást tegyen, de én ezt várom is. Én nem látom úgy az egész kérdést, mint hogyha a tagországok eh, hiába küzdenének egymással. Én a közösségi érdekek eh, védését tartom nagyon fontosnak, ami a bevándorlást, a közlekedés politikát és a válságkezelést illeti, egészen világos, hogy a bizottság rendelkezik a politikák áttekintésével, és a parlamentnek be fog számolni. De el szeretném mondani, hogy nagyon érdekes levelet kaptam Kallas úrtól, de az, hogy eh, hogyan fogunk együtt működni. Például a közlekedési ügyekkel foglalkozunk, mindegy, hogy ez légi közlekedési társaságok vagy más kérdések. Fontos biztosítani azt, hogy a szolgáltok neki tartozanak felelősséggel, mint biztosnak, és a delegáció koordinációjában is. Azt gondolom, hogy itt majd ki kell dolgoznunk a részleteket, de ez működni fog. Ami a főtitkárt és a helyetteseket illeti, ők fogják működtetni a szolgáltat, nagyon sok embert támogatnunk kell, ez a köztisztviselői része a külügyi szolgálatnak, tehát egy külön kérdés is elhangzott arról, hogy a helyettesek milyen státuszban legyenek, ami pedig a, a földrajzi eh, kiválasztást illeti, a munkatársak kiválasztását. Én monitoringozni fogom mindazt, amit végzünk, és világosan kifejeztem azt, hogy olyan szolgálatra van szükségünk, amely Európát képviseli. Az összes tagországban érezniük kell az embereknek azt, hogy Európa mit is jelent földrajzi szempontból, és eh, idő lesz eh, ennek az elérése biztos vagyok abban, illetve tisztában vagyok azzal, hogy a tagországok képviseletének jobban kell érvényesülni a szolgálatban is, amit létrehozunk, de ehhez időre lesz szükségünk. Ezt figyelmel kell követnünk, és én, nekem az is érdekem, hogy ne csak a delegációk éléről jöjjenek majd hozzánk munkatársak, hanem a közép szakaszból, a részből is, azért, hogy tapasztalatokkal rendelkező munkatársaink legyenek, a legjobb munkatársak, és megpróbáljuk a földrajzi szempontokat figyelembe venni. A külügyminisztereket életén ezt nem különösebben tartottam fontosnak. Fontos őket meghallgatni, de utána mérlegelni kell azt, hogy a kérdésükben hogyan járjunk el. Az időutazás egy probléma, tehát hogyha én nem tudok valahol lenni, ahol én nem tudok ott lenni, ő mondhat például valamit az én nevemben. Ennyire egyszerű a kérdés. Lambsdorff lehetetlen feladat, de én ezen továbbra is fáradozok. Elérni ezt, amit említett, az egyhangon való fellépés, nagyon fontos, hogy az én hangom. Egyetértek azzal, hogy az emberek tanácsokkal fognak majd ellátni, de a, a szolgálat menedzserésről is szó van, és a felső vezetőknek is tudniuk kell megfelelően reagálni az intézmények nevében. A kollégium fogja végső döntést hozni, a biztosok kollégiuma az olyan kérdésekben, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak, mint általában a javaslatok közösen kerülnek benyújtásra, de a kollégium hoz majd döntés, semmi nem fog változni. A különbség az lesz, a külügyi szolgálat kapcsán az, hogy a szülügyi szolgálat szintén benyújthat olyan javaslatokat, amelyek az aktuálisan égető kérdéseket érintik. A parlament informálását még nem tisztáztuk, de az egészen világos, hogy kinek mi a felelőssége. Prantner asszony, ami a konfliktus megelőzést illeti, ez egy nagyon fontos rész, ahol ön és én nem értünk egyet. Én nem szeretnék erre egy külön osztályt létrehozni, hiszen azt gondolom, hogy a szolgált munkájának középpontjában áll ez a téma, ez egy horizontális és nem vertikális ügy, erről többet kell még beszélnünk. Nagyon fontos része a mi munkánknak mindez, de nagyon gyakran munkánk nagy részét fordítjuk erre. Például, hogyha azt nézzük meg, hogy Szomáliában mit végzünk, ott a kalózkodás megelőzése kapcsán nagyon fontos a munkánk, de a fejlesztési munka legalább ennyire fontos, illetve az átmeneti kormány felkarolása is Szomáliában, annak érdekében, hogy jobb biztonságot tudjanak teremteni a polgárok számára. Tehát minden utának meg kell jelennie az emberi jogoknak, a konfliktus megelőzésnek, a jog, jogállamiságnak. Ezek olyan elemek, amelyek a szolgálat minden egyes munkaterületén meg kell nyilvánulniuk. Az, hogy milyen nemzetiségű lesz a főtitkár, az még nem világos. Tenok úr, lesz egy kapcsolódási pont a bizottsághoz, de nem abszolút kapcsolódás. Tehát mivel én jelen vagyok, egy kapcsolódási pont lesz. Úgy gondolom, hogy a helyszínen demonstrálnunk kell azt, hogy az Európai Unió igenis jelen van. Vannak olyan helyek, ahol a, a hangsúly a kereskedelmen lesz, másút a biztonságon, az éghajlatváltozáson, megint másút pedig olyan ügyeken, eh, amelyek katonai beavatkozást is igényelnek a fejlesztési politika mellett, mint például Szomália. Ezek a politikák a bizottság kompetenciáiba tartoznak, egy kapcsolódási pontnak kell lenni a bizottság és a szolgálat között. Ennek részleteit még tisztáznunk kell, de én a bizottság a biztosok szerepét nem akarom csorbítani, illetve a kompetenciájukat kisebbíteni, de fontos, hogy a helyszínen mindenki úgy érezze, hogy egyhangon szólal meg Európa, és a munkák látható legyen. Májer úr, ami a munkatársak kiválasztását illeti, azt gondolom, hogy ugyanazokat az elképzeléseket képviseljük annak kapcsán, hogy hogy is járjunk előre. A szolgáltok még nem ö, álltak fel. Van egy határidőnaplónk, egyelőre még nincs meg ez a szolgálat, aki meg tudná írni az anyagokat. Fontosnak tartjuk, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek támogatni tudnak, támogatni tudnak, de ez lesz majd az első lépés. És nagyon remélem, hogy ami például a közel-keletet illeti, erre mondjuk visszatérek, Belder végezetül pedig, ami a választást illeti a bizottság és a tantás között, köz, között. Én nem választok, én mindkettő vagyok, tehát mind a kettőnek ugyanolyan fontos és meghatározó a szerepe. Köszönöm. Köszönöm, alelnök asszony. Tennok úr, feszólal. Question about the primacy of foreign defense policy. Nem gondolom, hogy megválaszolta a külügyi és védelmi politikára, illetve a tanácson belül egyhangú döntésekre vonatkozó kérdésemet. Azt gondolom, én korábban erre már válaszoltam, hogy a közös külös politika területén a tagországoknak van felelősség. A kérdés az, hogy a parlamentet milyen mértékben lehet tájékoztatni ezekről. A kérdésekről egy nagyon érdekes vita már folyamatban van. Le ho dato la parola, però... Tannak úr, megadtam önnek a szót de ez tényleg kivétel volt, ezt a többieknek mondom. Csak eljárás kérdést vehetne fe, vethetne fel, erre a kérdésre már a főképviselő asszony választ adott. Nos tehát, a különböző szakbizottságok jelentéstevői és a koordinátorok után következzenek a képviselők, csak egy percben kérem, hogy érdemi kérdést tegyenek fel, csupán egyet. Zsoli asszony következik egy percben. Madame la haute représentante, monsieur... Főképviselő asszony, elnök úr, a DEVE szakbizottság, melynek elnöke vagyok, választ kér a következő kérdésre. A Lisszaboni szerződés a fejlesztés politikát autonóm európai politikaként határozza meg, és ennek egyik főbb célkitűzése a szegénység elleni harc, nem csak az Európai Unión belül, hanem a fejlődő országokban is. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Külügyi Szolgálat életében milyen szerepet tölt majd be a szegénység elleni harc, és hogyan tudja garantálni azt, hogy ez a prioritás valóban megmarad. A finanszírozási eszközök a fejlesztéssel kapcsolatban nagyon sok vita témáját képezik, illetve ebben a tekintetben az én szakbizottságom mandátuma, illetve a külügyi szolgálat mandátuma fedi egymást, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy elfogadna -e egy meghívást a részünkről. Köszönöm, Zsori asszony. Zeradír következik egy percben. Thank you, Chairman. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Azzal kapcsolatban, hogy ki irányít mit és kinek mi a feladat köre a kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó biztos és ön között. Van nekünk ugye egy DigiTrade-ünk, egy ezzel kapcsolatos főigazgatóságunk is van, egy biztosunk is, úgyhogy az EU kereskedelmi politikájával kapcsolatban a 207-es cikket kell figyelembe venni a Lisszaboni szerződésben, amely kimondja, hogy továbbra is a DG Trade főigazgatóság alá tartozik minden kereskedelmi szintű megállapodás, és tulajdonképpen a bizottságnak csak egyfajta facilitátori szerepet kell betölteni kereskedelmi kérdésekben. Kálfin. Köszönöm, Zaradil képviselő. Kálfin következik egy percben. Madam uh, High Representative, uh, we still have to deal with... Főképviselő asszony, vannak még itt olyan intézményi kérdések, amiket meg kell oldani, és a költségvetési ellenőrzésről is szeretnék feltenni egy kérdést. Egyébként itt vagyok, itt integetek. Az imént ígéretet kaptunk arra, hogy finanszírozási kérdésben nem lesznek átfedések, és megfelelőképpen működik majd az információ és a finanszírozás áramlása a különböző szolgálatok között. Ami a mentesítést és a felelősséget illeti, az imént azt hallottuk öntől, hogy a végrehajtási rész a bizottsághoz kerül, itt különösen a kül, külügyi szolgálat a helyszínen végzett munkájára gondolok. Tehát egészen pontosan mit csinálnak majd a bizottság szolgálatai, és mit csinálnak az ön szolgálatai, tehát az Európai Külügyi Szolgálat. És lenne még egy kérdésem, csak sajnos közben megszűnik a mikrofon. Az elnök megszakítja, és Brandner kollégája szó. Um, <laughs> ne lepődjenek meg, nekem is két sapkám van ma. Rövid kérdésem, ön támogatja -e a kétharmados kvótát a felső pozíciókban, illetve az esélyegyenlőség, illetve mainstreaming megvalósítása a legfelsőbb szinteken mennyire szempont? Én nem hiszek pusztán a mainstreamingben, kivéve, hogyha eltökélt emberek állnak az, a, ezekben a posztokban. Köszönöm. Köszönöm, Brenter asszony. a képviselő következik egy percben. Kiitos, puheenjohtaja. Eh, arvoisa korkea edustaja, me olemme käyneet teidän kanssanne. Főképviselő asszony, önnel együtt már beszéltünk a mainstreamingről, az emberi jogi kérdésekben, a külpolitika területén, a szakbizottságban. Most az a kérdés, hogy hogyan fog ez kinézni a gyakorlatban az emberi jogi kérdéseket a gyakorlatban minden külko- külkapcsolat területén hogyan lehet majd a struktúrában végrehajtani? Hogyan akarja ezt a struktúrát megszervezni az emberi jogok és a mainstreaming területén? Hogyan akarja elérni, elérni hogy az emberi jogok minden külkapcsolat és delegációs kapcsolat alapvető részét képezzék elnök? Köszönöm a utal a képviselő. Danzsony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr szeretnék visszatérni a mi albizottságunk, a Védelmi Albizottság munkájára, és különösen a válság kezelésre szeretnék koncentrálni, mert ez fontos a külügyi szolgálat hitelességének érdekében. Azt szeretném megkérdezni, hogy válsághelyzetben, illetve természeti katasztrófáknál, mondjuk, mint amilyen Haitin történt, milyen részben fognak felhasználni katonai lehetőségeket és katonai egységeket. Mennyire bürokratikus a katonai segítség felhasználása, és hogy önök hogyan vélekednek a különböző katonai egységek és források bevetéséről. Ön hogyan vélekedik erről, és a bizottság hogyan vélekedik erről? Köszönöm, Danzsan képviselő úr. Következzék az alának asszony válasza. Lehetőség szerint 5 percen belül. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm, elnök úr. Ami a szegénység megszüntetését, illetve a fejlesztési politikát, ugyanazokról a célokról van szó. Remélem, hogy a különbség, amit mi fogunk jelenteni, azok a jobb eszközök használatában jelennek meg, illetve az a mód, ahol megpróbáljuk elérni ezeket a célokat, tehát ezek lesznek a legfontosabb dolgok, ahogy ezt el fogjuk tudni érni, illetve szeretnénk elérni. Amikor én kereskedelmi biztos voltam, az Aid for Trade akcióért is feleltem, a haittel kapcsolatos ügyekkel is foglalkoztunk, és én tényleges lehetőséget látok abban, hogy a helyszínen különböző munkákat fogjunk össze, azzal a célral, hogy a szegénységet megszüntessük, tehát jobb eszközök és a nagyobb lendület jelentik majd a különbséget. Amik a kereskedelmet illeti, az úr, a kereskedelmi főigazgatóság ezzel foglalkozni fog, de én tisztelem a kereskedelmi biztost is, de Gucht úr is nyilván erről beszélt. Az egyetlen különbség az az, amit ön megemlített a delegáció vezető kapcsán. Tehát fontos koordinálni mindazt, ami a helyszínen történik. Nem pusztán információ áramlásról van szó, hanem koordinálásról. Az én felelősségem lesz az, hogy ha közös témáink vannak, akkor ezt de Gucht úrral eh, együtt vitassam meg, és világosan elkülönnek majd a kompetenciák. Ami a költségvetést illeti, elhangzott ezzel kapcsolatban is egy kérdés. Nagyon-nagyon fontos, hogy alelnökként nekem vannak felelősségeim, amelyeket rám lehet delegálni, mivel én biztos is vagyok, de ami a programozást illeti, a bizottság eh, vállalja a felelősséget, tehát itt sem változik semmi. Nem próbáljuk meg a pénzügyi ellenőrzés kapcsán um, változtatni a dolgokat, hanem fontosnak tartjuk azt, hogy még hatékonyabban tudjunk együtt működni. Ön csak egyharmadot javasolt, Brandner asszony, hogy legyenek nők uh, a vezető pozíciókban. Én nem szeretem a kvótákat, én az eredményeket szeretem, és minden, minden tagországnak elmondtam azt, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a bizottságon belül, a delegációkon belül óriási probléma van a nők képviseletével. Nem szeretném nem tiszteletben tartani a férfiakat, de el kell mondanom, hogy férfiak által dominált delegációk ezek. És ez Európa dél és keleti részére még inkább igazak. Ezen pedig javítani kell. A diplomaták kapcsán nem szabad megkövetkezni arra, hogy mindig is törekedni kell az esélyegyenlőség megvalósítására. És nyugodtan kérjék ezt tőlem majd számon. Ami az emberi jogokat illeti, az emberi jogok kérdésének be kell épülnie mindenhova ez a tervnek a része, a stratégia része. Fontos, hogy mindenki világosan értse az emberi jogok lényegét, és fontos az a válasz, amit a helyszínen ad az Európai Unió, ahogy megjelenik a emberi jogi párbeszédeket folytatni kell az országokkal, de nem vagyok teljes mértékben a, meggyőződve arról, hogy ez egy mainstream keretében tud a legjobban megvalósulni, lehet, hogy inkább a mainstream men kívül nagyon fontos folytatni az emberi jogi párbeszédet, és azt gondolom, hogy itt igenis még javíthatunk a helyzeten, vagy az ügyek kiválasztásában, amelyekben előre szeretnénk lépni, vagy pedig abban, hogy világosabbaknak kell lennünk bizonyos kérdésekben, és ez visszavezet bennünket az esélyegyenlőségi szempontokhoz, és Hillary Clintonnal, Amerikával, ha összehetjük magunkat, nagyon-nagyon sok feladatunk van még. Donzson úr, ami a válságkezelést illeti, illetve az utasítási láncot. Én rövidre szeretném ezt zárni, ez nagyon fontos. Fontos biztosítani azt, hogy kreatív megoldási módokat kell találnunk a helyszínen, annak érdekében, hogy a az utasítási láncot a válságmenedzsmentben rövidbe tudjuk foga, fogni. Brilliáns példákat láttam um, Haitin erre, és a támogatás nagyon jól megnyilvánult. Egy olasz példát szeretnék az utolsó 30 másodpercen kiragadni. Uh, orvosok, pszichiáterek, nővérek, civil szervezetek, a helikoptereket vezetők, illetve azok, akik ott dolgoztak, a szemetet eltávolítók, mind mindannyian együtt működtek nagyon-nagyon rövid utasítás láncolatok alapján. Azt gondolom, hogy ezt mi is meg tudjuk teremteni, annak érdekében, hogy a válságmenedzsmentek kapcsán a lehető legjobb szolgáltat tudjuk felállítani. Bene, veniamo allora. Nézzük tehát a következő kört az árnyék jelentéstevők részéről. Elsőként Svoboda úr kap szót egy percben. Köszönöm. Gutyeri úr kérte, hogy kérjünk vissz, térjünk vissza arra az alapvető kérdésre, ami ennek a szakbizottságnak nagyon fontos. Beszéltünk arról, hogy itt van a főtitkár és a főtitkár helyettese, aki tulajdonképpen működteti majd a munkát, de hogyha ennyi alá is fölé rendelt van, akkor csak jó szerencsét kívánhatok ahhoz, hogy ellenőrizni tudja, hogy ki mit csinál. És aztán itt vannak még a miniszterek is a soros elnökség részéről, és itt van a parlament, aminek politikai szerepe van. És még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy politikai reprezentáció nem csak a mi oldalunkról fontos, hanem az önök oldaláról is, és a politikai párbeszédnek a két intézmény között meg kell maradnia. És Keti Eston, azt szeretném még elmondani, hogy nagyon fontos, hogy a polgárok itt Európában és Európán kívül legalább egyszer halljanak arról, hogy van ilyen, hogy Európai Külügyi Szolgálat. Lehet, hogy önök számára ez nem olyan fontos, pedig annak kéne lennie, de számunkra igenis fontos. Tudják meg az emberek, hogy létezik egy ilyen, és hogy egyáltalán van közös külpolitikánk és fejlesztési politikánk. Köszönöm, Zabobda úr. Nejc képviselő következik egy percben. Yes, President, Madam uh, High Köszönöm szépen. Tisztelt főképviselő asszony, itt vagyok. Kellemes délutánt kívánok, itt integetek. Amikor megnézem az utolsó dokumentumokat, független attól, hogy ezek a tanácstól jöttek, vagy a bizottságtól, vagy az önök szolgálataitól, vagy a parlamenttől, akkor azt látom, hogy nagyon sok témát már lefettek, és nagyon nagy előrelépést valósítottak meg. Így legalább már valamilyen áttekintésünk van arról, hogy mik azok a nagyon bonyolult és nehéz kérdések, amiket bizony még meg kell oldani. Egy ilyen probléma pontosan a kapcsolat a polgári és a katonai struktúrák között, illetve az Európai Külügyi Szolgálathoz fűződő viszonyuk között. Ami a katonai egységet, vagy a volt katonai egységeket illeti, ők természetesen mindenképpen alkalmasak a gyors fellépésre, de szerintem a polgári fellépést a katonai fellépéstől nem lehet teljesen elválasztani, és nem is lehet lemondani a katonai rész segítségéről és részvételéről. Minuto. Csak képviselő következik egy percben. Ashton asszony, vissza szeretnék térni a Brandner asszony és Lemsdorf úr által feltett kérdésekre. Az organigrammal mi nem rendelkezünk hivatalosan, csak önre utal a rendelkezés álló anyag, de a rendszerre nem. Ez pedig nem jó. A Lisszaboni szerződés értelmében a válságmenedzsment a rendszer szerves része. Tehát mi a rendszer részeként szeretnénk látni a szolgálatot, nem külön levő részként. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy integrált részként jelenjék meg mindez, nem úgy, ahogy ön tervezte, ön szeretné ezt megtartani, vagy pedig azt szeretné ezt szintén megvalósítani, amit mi itt a parlamentben szeretnénk, és a külső felépési, tehát a külügyi szolgált részeként szeretné ezt látni. Lunacsalák asszony, Poreba úr kap szót egy percben. Uh, Elnök úr, főképviselő asszony, felmerül annak a kockázata, hogy az új tagországok uh, a külügyi szolgálatban alulreprezentáltak lesznek. Ez már megnyilatkozik az Európai Bizottságban is. És uh, Fontos, hogy a diplomáciai szolgálatokon, a szolgálatban ez legyen így. Vannak kérdéseim. Mint ahogy tudja, 130 Európai Uniós delegáció működik a világon. Hány delegáció vezető jön majd új tagországokból? Mit tervez? Ön elmondta azt, hogy ön támogatja a földrajzi szórást a munkatársak kiválasztásánál. Hogyan tervezi ön mindezt megvalósítani, és milyen tervei vannak, illetve hogyan igyekszik megtalálni az egyensúlyt a tagországok között az Európai Külügyi Szolgálatban. Majd köszönöm szépen. Köszönöm, Poréba képviselő. Scholz képviselő kapszót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Eston asszony, a frakciókon túlnyúlóan egyetértünk abban, hogy a külügyi szolgálatnak olyan struktúrára van szüksége, amely a parlament ellenőrzés alatt áll, az Európai Parlament általi ellenőrzésről van szó. Az alapkérdéshez térek vissza. Milyen konkrét lépéseket ö, fog tenni a KKBP közösségi szintjét illetően, illetve a tagállami problémákat illetően, például a közel-keletet említhetem, az ENSZ közgyűlést, a nukleáris leszerelést, valamint a civil és katonai struktúrákat. Tehát hol látja itt az Európai Parlament szerepét, az európai közvélemény szerepét, mert ezt is említették mások, és hogyan akarja aztán a közvélemény számára ezt az aspektust kommunikálni. Elnök, köszönöm Solc képviselő, Provéra úr kap szót, a külügyi szakbizottság első alelnöke. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, tudni szeretném, hogy a fejlesztési politikát a külpolitika alkotó részének, szerves részének tekinti-e, és e két szakpolitika közötti kohéziót alapvető jelentőségűnek tartja-e. Ha ez így van, akkor úgy véli-e, hogy a külügyi szolgálat, amely a külpolitika végrehajtási eszköze, kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen a fejlesztési politikában is, és ha igen, milyen kompetenciákkal? Utolsó kérdésem. Milyen eszközökkel akar ö, kommunikálni a fejlesztési biztossal? Köszönöm. Elnök, köszönöm Provéra úr. Eston alelnök asszony kapja meg a szót 5 percben. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Svoboda, you, you... Köszönöm a szót, elnök úr. Svoboda úr, ön megemlítette, hogy mi lesz majd a szerepe a külügyminisztereknek, illetve a főtitkárnak, és hogy tudom-e őket ellenőrizni. Hát, uh, ami a külügyminiszterek külügyminisztereket illeti, ők mindig nagyon sokat segítenek nekem. Hogyha például valamilyen missziót szerveznek valamilyen harmadik országba, akkor megkérdezik tőlem, hogy van-e nekem valami üzenetem ennek a harmadik országnak az irányába, amit az ottani kormánynak el lehetne juttatni. Szóval nagyon sokat segítenek nekem. Ami pedig azt illeti, hogy ők hogyan segítenek nekem, sokszor képviselnek is engem, kimentenek különböző üléseken, és elviszik az üzeneteimet, tehát nagyon jó a kapcsolat. Gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy a tanácsnak és a bizottságnak is megvan bizonyos dolgokról a maga véleménye, és nekem valahol e között, a kettő között kell helyet foglalnom, ez nem mindig könnyű, de hát ilyen a politikai reprezentáció. A KKBP nagyon fontos politika, ugyanakkor a fejlesztési politika is nagyon fontos, és mindezeknek a céljaira fel kell tudnunk használni az Európai Külügyi Szolgálat nyújtotta lehetőségeket. Négy asszony feltett egy kérdést a polgári és a katonai források felhasználásáról. Itt a kulcs szó az összehangolás, az együttműködés. Tehát azt kell megnéznünk, hogy strukturális szempontból hogyan tudjuk a különböző forrásokat felhasználni. Nyilván különböző esetekben máshogy kell fellépni, a különböző válságok más fellépést kívánnak. Amit Haitiban megtettünk, az egészen más volt, mint az a szerep, amit Csillében játszottunk. Ott földrengés volt, de az egyéb körülmények azon kívül, hogy természeti katasztrófa következett be, nagyon különböztek a Haiti helyzettől. Úgyhogy valahogyan azt kell elérnünk, hogy működjenek a dolgok, hogy ez milyen százalékban tartalmaz katonai és civil forrásokat, ez mindegy, össze kell fogni a kettőt, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, ami az adott incidens megoldására lehetőséget nyújt. Lubicsek asszony a válságkezeléssel kapcsolatban tett fel egy kérdést. Abból, amit az imént elmondtam, egyértelműen kiderül, hogy fontos része a válságkezelés az Európai Külügyi Szolgálatnak. Hát az organigram, az csak egy organigram, most mindegy, hogy két vagy három dimenzióban próbáljuk felrajzolni, hogy hogyan fog működni az Európai Külügyi Szolgálat, az mindegy. Az a lényeg, hogy mindenkinek meglegyen a maga helye, és hogy mindig meglegyenek azok a személyek, akik megadják a megfelelő válaszokat a válságra. Mint ahogy az imént elmondtam, Haiti egészen más, mint az Atalanta misszió, vagy pedig azok a missziók, amelyeket személyesen is meglátogattam Boszniában. Itt nem arról van szó, hogy szeretnénk elkülöníteni egymástól a különböző lehetőségeket, éppen az a lényeg, hogy összehangoljuk ezeket három, akár négy dimenzióban. Ami a tagállamok részvételét illeti, szinte nap mint nap szembesülnöm kell ezzel a kérdéssel számokat nem fogok adni. Jó volt a kérdés, értem a kérdést, nem fogok számokat mondani. Minden tagállamot megkértem, hogy mondják el a legjobb lehetőségeiket, hogy hogyan tudnék megfelelő földrajzi lefedettséget biztosítani, és a nők és férfiak esélyegyelőségét is biztosítani de most nem fogok ezzel kapcsolatban számokat mondani, hogy melyik ország hány ember és hány nő, hány férfi. A lényeg az, hogy megkapjam a megfelelő jelöltségeket, és hogy utána pedig időt adjunk magunknak, alkalmasabb személyeket tudjuk kiválasztani. De ismerem a problémát, és már így is lavinaként zúdulnak rám a CV-k, már teljesen elvesztem az önéletrajzok között. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan oldjuk meg azokat a kérdéseket, ahol véleménykülönbség van. Most tanácsi képviselőként mondom, hogy a külügyi tanácsban le kell folytatnunk a megfelelő vitákat, és egyértelmű döntésre kell jutnunk. Nézzük meg például azt a missziót, amit a közel-keleten folytattunk le, és itt az volt a lényeg, hogy a külügyi együttműködés jobb legyen a két régió között. Nyilván a parlamentnek is van ebben szerepe, de amikor mi ott vagyunk, akkor az a lényeg, hogy a KKBP-t építsük, és hogy megfelelő konszenzusra jussunk a legfontosabb kérdésekben. Végezetül Provera úrnak szeretnék válaszolni. A fejlesztési politika szorosan összefügg a külpolitikával. Bármi, amit a fejlesztés szintjén teszünk, az tulajdonképpen külpolitikai kérdés is. Nap mint nap megpróbálunk választ adni a kérdésekre, megpróbáljuk összehangolni azokat a politikákat, amiket párhuzamosan kell kezelnünk. Köszönöm, alelnök asszony. Most pedig a napi rendünkön szerepel a catch eljárás, előzetesen be kellett jelentkezni. 25-en vannak már ezen a listán, a számukat felére kell csökkentenem. Egyeseknek előnyt biztosítok, és itt figyelembe veszem azt is, hogy ki mikor nyújtotta be a kérelmét a szólásra. Hogyha az alelnök asszony egyetért, akkor annak érdekében, hogy teret biztosítsunk a párbeszédnek a kollégákkal nem tárgyalnánk a napirend második pontját, mely a külügyminiszteri tanács végkövetkeztetésével foglalkozik. Elsőként Mauro úr kapszott egy percben. Köszönöm, elnök úr. Eston asszony, érdekelne a véleménye az intézmény egyensúlyt illetően amely kialakul majd az ön által elnökölt szolgálatban. Tehát főképviselőként ön az elnökkel, illetve a bizottság többi tagjával függ a parlament jóváhagyási szavazatától. És ugye ezt egy személyes meghallgatás előzi meg. Nem tűnik-e önnek furcsának, hogy a parlament amelynek ö, meghallgatási jogköre van, és bizalmatlanság jogával is élhet, csupán konzultatív joggal rendelkezik, amikor is a külügyi szolgálat működési módjáról döntenek, mely az ön ö, alebeosztott szervezet. Tehát itt nem a költségvetésről és a személyzeti szabályzatról van szó, hanem ennek a külügyi szolgálatnak a működési modellről, illetve felépítéséről. Elnök, köszönöm, Maur úr. Koppa képviselő következik egy percben. I just want... Köszönöm szépen, csatlakozni szeretnék azokhoz az aggodalmakhoz, amelyekről már hallottunk a földrajzi képviseletről. Mivel egy kis országból jövök, Görögországból, szeretném a végső organigamban majd látni azt, hogy a szolgálat ne megint csak nagy országok által dominált szolgálat legyen. Ön hogyan tervezi majd a kis országokat kezelni? És ön milyen hátterű nemzeti um, köztisztviselők, tehát milyen háttérrel rendelkezzenek, legyenek diplomaták vagy mások. Préda per un minut. Köszönöm, Koppa hogy Préda úr következik egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlen kérdésem volna. Eston asszony, mi a véleménye arról, hogy mikor fog végre működni is ez a külügyi szolgálat? Tehát mondjon egy dátumot, amikor azt tudjuk mondani, hogy voilà, itt van a külügyi szolgálat, nem csak papíról létezik, hanem csinál is valamit. onorevole. Köszönöm, Préda úr. Azért is, mert megtakarított egy kis időt. Hovit úr, következik egy percben. Köszönöm szépen. Főképviselő asszony, két dolgot szeretnék elmondani. Először is úgy gondolom, hogy amíg nem valósul meg a költségvetési semlegesség, addig senki nem akar majd több pénzt befizetni. Valahogy a tagállamoknak is megfelelőképpen kell részt venni a munkában, és meg kell, hogy valósuljon a költségvetési semlegesség, ebben a parlament támogatását is megkapja. Második kérdésem pedig Hautala asszony kérdésére vonatkozik. Mi nagyon szeretjük az organigramokat, szeretünk játszogatni ezekkel a kis dokumentumokkal. Hát ugye ebben a táblázatban fölül vannak a magas posztok, senior level, és alul vannak az alacsonyabb posztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy az emberi joggal felelős személy milyen magasan van ezen a ranglétrán? Köszönöm, Havit úr. Az első kör utolsó felszólaló Kovácsev képviselő egy percben. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, Lady Köszönöm szépen, elnök úr, Eston asszony. Kollégáim említették, hogy önnek nagyon nehéz uh, feladata van az erős diplomáciai szolgált felállításában. Nagyon sok tagország azt szeretne, hogy, szeretné, hogy a diplomácia erősödne, és azt gondolom, hogy a tagországokat megfelelően kell képviselni, és nagyon örültem annak, hogy ön megemlítette, miszerint törekszik arra, hogy a földrajzi egyensúlyt és az esélyegyenlőséget nők és férfiak arányos képviseletét megvalósítsa. Fontos, hogy ez a tisztviselők jogállásáról szóló anyagban is szerepeljen, és a földrajzi egyensúly, a férfi-nő képviselet egyensúlya is megjelenjék. Több mint 130 unilaterális és bilaterális delegáció működik, működik világszerte. Önök tervezik azt, hogy csökkentik e, az ő létszámukat? Köszönöm. Bene, diamo il diritto di Most pedig megadjuk a válaszadás jogát az alelnök asszonynak 5 percben. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Mauro úr Remélem, hogy világosan kifejeztem azt, hogy a parlamentnek minden költségvetési kérdésben van felelőssége és kompetenciája. Elnézést, ha ez nem volt világos. Ami pedig a költségvetési felelősségvállalást illeti a költségvetési kérdésekben, ez a parlamentnél maradt pont. De csak pont, ennyi. Amit pedig mi belső módon valósítunk meg, választ kell tudni a parlamentnek, és szívesen állunk elébe. Hopán asszony, ami a nagy tagországú dominációt illeti, én nem szeretném, a nagy tagországú dominálnák ezt a szolgálatot. Fontos tisztázni azt, hogy mindenki úgy érezze, Európa hangja szólal meg, és hogyha az ember a saját országát is látja, az esélyegyenlőséget, mindazt, amiben hiszi, akkor ez meg is valósulhat, és nekem ez feltett célom. Tehát nem a szakértők és a diplomatákról kell dönteni, hanem a tagországoknak kell dönteniük arról, kik a nemzeti diplomatáik, ők majd benyújtják az életrajzukat, lesz egy kiválasztási folyamat. Én fogom hozni a végső döntést a delegációvezetők posztjáról, de a tagországok döntenek arról, hogy kit szeretnének küldeni. Minket a legjobb munkatársak érdekelnek. Préda úr, ami az időpontot illeti, egy folyamatos folyamat lesz, Határidőket tartani szeretnénk a tanácssal kapcsolatban is. És fontos, hogy a döntések időben megszülessenek a parlamentnek, el kell végeznie a saját feladatait, de ez egy folyamatos építkezés lesz, fokozatos építkezés. Biztosítanunk kell azt, hogy a folyamat során kiválasztok a munkatársokat és állandóan át kell tekintenünk azt, hogy vajon megfelelően működik-e a szolgálat. Hajtul. Én egyetértek önnel, ha jelenleg eh, ha a semlegességet erősítjük a költségvetés kapcsán, akkor minden delegációban két tisztviselőnek kell lennie. A parlament támogatása számunkra ebben a kérdésben is nagyon fontos lesz. Ami pedig az emberi jogokat, amit említettem, szeretném, ha ezek mindenütt megjelennének a szakértőkkel egyeztetek, és a parlamenten belül is szívesen várom a szakértelmet. Fontos biztosítani azt, hogy az emberi jogok mindenki munkájában megjelennek. Én emberi jogi miniszter voltam, és tudom, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak egy valakinek legyenek emberi jogi kérdések a napi rendjén, mindenkinek legyenek ilyen témák a napi rendjén. és fontos, hogy ez mindenütt le legyen fedve. Fontos még tisztázni ennek a részleteit. Ami az esélyegyenlőséget és a földrajzi egyenlőséget illeti a köztisztviselők jogállásáról szóló anyagban, ez mindenütt megjelenik, ami pedig a helyi állomány csökkentését illeti, itt még meg kell várnunk a folyamat végéig. Őket a bizottság delegációk nagyra értékek, a helyi szakértőket rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, én nem szeretnék rossz üzenetet küldeni, de egy olyan szolgáltatást szeretnék létrehozni, ami mindenki munkáját összefogja, és, és teljességgel tükrözi azt, amit Európa megpróbál elérni, illetve azokat a fontos ügyeket, amelyek fontosak a tagországok számára is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alelnak asszony. Most pedig a KCDI keretében Libor úr kap szót. Osobiście jestem zadowolony z tej deklaracji, którą pani powiedziała o... Köszönöm szépen. Nagyon örülök mindennek, ami elhangzott, többek között annak, hogy méltányos földrajzi eloszlás fog majd megvalósulni, és hogy ez prioritásnak tekinti. Örülünk ennek. Az imént azt mondta Östen asszony, hogy a tagállamoknak a legjobb szakértőket kell elküldeniük. Szeretném megkérdezni, hogy milyen profilú személyeket keresnek. Tehát mi történik akkor, hogyha nekünk van egy remek válságmenedzserünk, de több válságmenedzserre van szükség, vagy nem pont az ő szakértelmére van szükség. Tehát, hogy hogyan határozzák meg pontosan azokat a profilokat, amilyen embereket keresnek. Ami pedig a deputy szintet illeti, azt szeretném megkérdezni, hogy ezek a különböző deputik mennyire elkülönített hatáskörrel rendelkeznek. Tehát az organigramon ugye azt látjuk, hogy három ilyen deputy van, és azt szeretném megkérdezni, hogy például mondjuk az energia biztonság az kihez tartozik? Köszönöm, Zsibor. Most pedig Atkins képviselő következik egy percben. Before I start, can I ask... Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni ügyrendi szinten, hogy a külügyi tanácsról nem is lesz már időnk majd kérdéseket feltenni, mert el fog fogyni az idő? Arra gondoltunk, hogy ezt a vitát kizárjuk a témából, hogy ne keverjük össze a két helyzetet, hiszen nincs is időnk arra, hogy ezekről a kérdésekről szót ejtsünk. Tehát kérem, hogy az első pontról ejtsen szót, a másodikat egy másik ülésen fogjuk tárgyalni. Lady Ashton, there is a perception. Eston azt, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy Európa már nem számít Kínával, Oroszországgal vagy az USA-val szemben. Egyébként 2005-ben a Nemzetközi Válságcsoport azt mondta, hogy az Európai Unió csak akkor tud megfelelően fellépni és éri el a megfelelő súlyát, hogyha megvalósítja az együttműködést, és kihasználja azokat a szolgálati eszközöket, amik lehetőség, amelyek rendelkezésére állnak diplomáciai, fejlesztési és katonai szinten. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ezt a fajta kohéziót és eszköz kihasználást mikor fogja megvalósítani a külügyi szolgálat, és hogyan fogja majd összefogni a külügyminisztereket. Különösen azért kérdezem ezt, mert nagyon sok nehéz kérdés van. Itt van például a közép-kelet, ahol nagyon sokak egyelőre még nem mutatnak megfelelő megközelítést az izraeli problémával kapcsolatban. Hogyan tud majd ebben segíteni a külügyi szolgálat? Köszönöm, Atkins képviselő úr. Weber képviselő kapszót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Eston asszony, az egyik téma, ahol az Európai Unió nagyon sok pénzt ad, illetve um, emberi erőforrást is küld, az a választási megfigyelés. Én úgy gondolom, hogy mégsem látszik ez megfelelően. A régiókban sem, az országokban igen, de a régiókban nem, és Európában sem. A kérdésem a következő. Ön hova teszi a külügyi szolgálaton belül a választási megfigyelést? Grazie, onorevole Weber. Köszönöm, Weber képviselőasszony. Jánnet képviselő következik. A delegációvezető konferenciájának elnöke. Señor Aston. Köszönöm, elnök úr. egy háromszögről beszélt, a parlament, a tanács és a bizottság részvételével. A parlamenten belül ezen diplomáciát illetően van egy konkrét eszköz, a delegáció vezetők értekezlete, amely a külső fellépés karja, eszköz az Európai Parlamenten belül. Ez, ezzel az eszközzel a főképviselőnek, illetve a külszolgálatnak számolnia kellene, 40-en vagyunk elnökök, és talán olyan személyek ezek, akik a külkapcsolatok fejlesztésében fontos szerepet játszhatnának. Kérdés, hogy hogyan akar ezt az együttműködést megvalósítani velünk. Elnök, köszönöm Hiánec képviselő. Szerius Volszki képviselő következik egy percben. Mrs. Ashton. Köszönöm szépen, Ashton asszony. Van egy kérdésem a főképviselő hogy lehet a legfőbb képviselő, hogyha a szolgálata nem képviseli eh, megfelelően, egységesen a 27 tagországot Strasbourgban megkérdeztük a földrajzi egyensúlyról. Ön azt mondta, hogy eh, a kiválóságok alapján választják majd ki a munkatársakat. A kompetencia nem semleges tulajdonság, földrajzi szempontból bizonyos tagországokban egyfajta elidegenedés érzékelhető. Fontosnak tartjuk a, legitimitást és a szavahihetőséget. Szeretnénk tehát egy erős diplomáciai szolgálatot, földrajzi egyensúlyt, és ne legyen ez pusztán csak üres ígéret, hanem egy olyan mechanizmus, amely jogi szempontból kötelező érvényű legyen. A bizottságon belül a földrajzi egyensúly a tanácson belül és az Európai Parlamentben megvalósult már. Miért ne lehetne ugyanez igaz az Európai Külügyi Szolgálatra, és miért kéne, hogy ez kivételt képezzék? Sajnálom Szerius Valszki képviselő úr, de nem tudok önnek több időt adni. Következzen a válasz az alelnök asszony részéről 5 percben. Uh, thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen. Jásek úrnak szeretnék válaszolni, elnézést kérek, ha rosszul ejtettem ki a nevét. Ami a földrajzi kérdéseket illeti, mint ahogy többször elmondtam már mostani beszélgetésünk során, nagyon magas prioritási szintet képvisel. Értem az ezzel kapcsolatos aggályokat, problémákat, azt is értem, hogy ez mennyire fontos önök számára. Tehát Európa reprezentációja valóban fontos kérdés, de egy kicsit még várniuk kell, hogy a végeredményt megtudják, de az alapelvek egyértelműek számomra. Hogyha valamilyen területen szakértőt keresünk, akkor nyilván nem hasraütésszerűen fogunk választani. Természetesen azt várjuk a tagállamoktól, hogy a legjobb embereiket küldjék, és nyilván egy kínai vagy egy jemeni misszióhoz egészen más típusú és szakértelmű embereket keresünk, más embereket keresünk majd a válságkezelésre, és más embereket keresünk a polgári védelemre. Hogyha azt szeretnénk, hogy jól működjön ez a munka, akkor kreatív kollégákra van szükségünk. Olyanokra, akik hajlandóak új utakra törni. Ami a három deputit illeti, ez egyelőre még csak javaslat, és ezt vitatjuk. Vannak más intézmények, amelyek másképpen gondolkodnak, mi egyelőre természetesen gondolkozunk a politikai reprezentáció lényegét értem. Az a kérdés, hogy ez a valóságban hogyan fog megvalósulni, erről kell még tárgyalnunk. Ami az energiabiztonságot illeti, Öttinger biztossal már beszéltünk, ami pedig Izraelt illeti, a külügyi szolgálat számára nagyon fontos kérdés ez, és természetesen be is fogok ezekről számolni. Edkins úr, azt, hogy Európa nem számítana, igenis számít és azt kell megnéznünk, hogy az a kohézió, amit el tudunk érni, az valóban éreztesse a hatását és az erejét Oroszországgal, Kínával vagy az USA-val szemben. És csak egyetlen példát mondanék valamivel kapcsolatban, ami már megtörtént. Itt van ez a 27 tagállam, és a december 8-i következtetéseket nagyon jól fogadta az egész arab világ akárhova elmentem, úgy tűnt, hogy nagyon fontos pontnak tartották az izraeli kérdést, és mindenhonnan kaptam visszajelzést az Európai Unió fellépésével kapcsolatban. Természetesen a helyszínen, minden egyes missziónál, minden egyes elintézendő kérdésnél össze kell hangolnunk a szolgálatunk lehetőségeit. A palesztin hatóságnak is természetesen szüksége van az együttműködésre, hogyha szeretne megfelelő állam szerepet betölteni. És ami a kapacitásokat illeti, amikor a legutóbbi moszkvai ülésen voltam, akkor nekem kellett egy személyben képviselnem az Európai Uniót, és azt hiszem, hogy Oroszország is, az ENSZ is és az USA is elismert engem, mint az Európai Unió képviselőjét. Ez egy kis példa, de ez is mutatja, hogy, hogy működik ez a poszt. Ami azt illeti, hogy több láthatóságra lenne szükségünk, ezzel egyetértek. Rengeteg munkát végzünk ezzel kapcsolatban, de természetesen még további munkára van szükség, hogy egy kicsit láthatóbbá váljunk. Nagyon örülnék annak, hogyha azok, akik már részt vettek választás megfigyelő misszióban, elmondanák, hogy hogyan lehetne ezeket láthatóvá tenni. Ami a parlament közi kapcsolatokat illeti, valóban erre is szükség van, és a bilaterális kapcsolatokra is szükség van. Megint csak azt tudnám elmondani, hogyha ön hajlandó a rendelkezésemre bocsátani a tapasztalatát, akkor annak nagyon örülnék, és fel is fogom ezt használni. Száriusz Valszki úr, ami azt illeti, hogy a földrajzi eloszlás csak szép szó-e, hát ez nem így van. Eleve már itt van a bizottság, ugye itt 27 biztos van, 27 különböző tagállamból, hát ezek nem szavak, ez már valóság a földrajzi kiegyensúlyozottság igenis meg fog valósulni. Tudom, hogy vannak fájó kérdések tagállamok számára, vannak, akik úgy gondolják, hogy az egyensúly még nem állt helyre, de én majd kiegyensúlyozom a helyzetet. Most nem fogok ígéreteket tenni, hogy X ország Y posztot megkapja, nem erről van szó, de ígérem, hogy el fogom érni a megfelelő földrajzi megoszlást. Köszönöm, Hajának asszony. Utolsó körre következik a KCDI-nak, Severin képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Eston asszony, ön kettős képviselettel rendelkezik, a biztonságot is, bizottságot és a tanácsot képvisel, és tulajdonképpen a parlamentet is, tehát hármas szerepben jelenik meg. Nem gondolja azt, hogy azok, akik önt képviselik, az ön helyettesei, szintén több intézményt kéne, hogy képviseljenek hasonló legitimitással, és ha valaki azt mondja, hogy ezt a szerződést nem rögzít, én erre azt válaszolom, hogy a szerződés ezt nem tiltja egyébként. Köszönöm. Grazie, onorevole Severin. Köszönöm, Severin képviselő. Andrikinek képviselő kap szót egy percben. President. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, én a Lisszaboni szerződés megvalósítására térnék ki, A multilaterális fórumokon az EU képviselete, illetve az ensz az EU képviselete az elmúlt héten az Emberi Jogi Bizottság, bizottság a Genből tért vissza. Ott a nagykövetek arról panaszkodtak, hogy megfelelő utasítások nélkül kell dolgozzanak Brüsszelből, és a saját fővárosaik sem utasítják őket a szerződés teljes megvalósítása kihívásokat is támaszt, és korlátozottak a források. Kevben a helyzet bonyolult, és különböző kompetenciákkal bírnak az intézmények. Az Európai Uniónak megfigyelő státusza van az ENSZ-ben, de annak nem tagja, mint olyan. Szeretném önt megkérdezni arról, mit gondol a képviseletről. Köszönöm. Onorevole, eh, grazie, onorevole Andrikén. Köszönöm. Andrikén képviselőasszony, DAF képviselő kap szót egy percben. Elnök úr, mindenkit üdvözlöm. A politikai helyettesek kinevezése kapcsán ön egyetérte azzal, hogy a 33-as cikkeit alkalmazhatnánk arra, hogy ezt a célt elérjük. A második felvetésem, ha a tanács megközelítését veszük a külügyi szolgált felállítására vonatkozóan, illetve a bizottság javaslatát ugyanebben a témában. Akkor melyik a kettő közül problémásabb leginkább az ön számára? Grazie, onorevole Duff. La parola al... Köszönöm, Duff képviselő úr. Van Orden képviselő kap szót egy percben. Jó napot kívánok, Aston Báronő. Azt gondolom, hogy az elmúlt néhány órában kiderült az, hogy minden, szinte minden nagyon fontos. A probléma az, hogy az Európai Unió ambíciói az integráció kapcsán a nemzeti um, követségek, nagykövetségek felszíves, ez pedig probléma. Még a, az Egyesült Királyság külügyi szolgálata is alul finanszírozott, ön pedig a legjobb, legzsírosabb falatot akarja magának. A külügyi szolgálat pedig úgy tűnik, mintha a bizottság egyik főigazgatóságaként működne. Jó lenne, ha az lenne a feladata a külügyi szolgálatnak, hogy a fejlesztésű segítségnyújtást és konfliktus utáni újraépítést